hogy javulást érjünk el az emberi jogok és szabadságok tisztelete kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Ezzel ezt a témát, ezt a napirendi pontot is lezártnak tekinthetjük. Tisztelt kollégák, következő napirendi pontként az egyperces hozzászólások következnek. A 150-es cikke értelmében az a helyzet, hogy a 150-es cikkely azt irányozza elő, hogy 30 percünk van erre a napirendi pontra. Több mint 74 kérés érkezett be hozzánk ehhez a napi rendi ponthoz. Tehát 74-en, 75-en kívántak szót kérni ebben a 30 percben, ez nyilvánvaló, hogy 30 perc nem elég 74-75 hozzászóló számára, éppen ezért először úgy járunk el, hogy először kiválasztottuk azokat, világos feltételek olyan, akik megkapják a szót, azok, akik már egy másik vitánál, egy másik egyperces hozzászólásnál hiába kértek felszólalási időt, most lehetőségük van arra, hogy szót kapjanak, míg azok, akik más viták során kaptak felszólalási időt, nem kapnak. Azok, akik nem kaptak felszólalási időt, őket e-mailben tájékoztattuk erről, tehát nem kell akkor hiába várniuk azoknak, akik nem kapnak felszólalási időt. Remélem megértik, hogy ez az egyetlen lehetséges módja annak, hogy a vitát rendesen le tudjuk folytatni. Éppen ezért így fogunk eljárni úgy, hogy akik megkapták a felszólalási időt, meg is kapják. Svensson úr az első hozzászóló. Tisztelt elnök asszony! választások előtt állnak Szudánban, és 24 éve ez az első alkalom, hogy választásokra kerül sor. Nagy érdeklődéssel követjük nyomon az ottani eseményeket. Az elnök egy állam csínyálta ragadta magához a hatalmat, és Hágában beperelték az emberi jogok megsértése miatt. Mindannyian tudjuk, hogy milyen erőszakosan kormányzott, ugyanis Dél-Szudánban emberek százezrei veszítették életüket, és hétfőn azzal fenyegettek, hogy kiutasítják az országból a nemzetközi választási megfigyelőket, és levágják az ujjukat, hogyha beavatkoznak a választási folyamatokba. A Nemzetközi Donor Konferencián is vasárnap elhangzott az, hogy na, a különböző országok 4 milliárd eurót kell, hogy összegyűjtsenek az ország felépítése érdekében. Reméljük, hogy megteremtik a kellő feltételeket a választások során. Tabajdi úr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Hallottuk, hogy az Európai Unió gazdasága fellendülésben van, de a válság még nem ért véget a különböző országokban. Ugyanis az háztartás továbbra is hiányos, és kritikus szintet ért el egyes tagállamokban a munkanélküliségi ráta sajátos módon magas szintű Európai Uniós tisztviselők dicsérik a különböző sikerekért az egyes országokat, noha az említett országokban a munkanélküliség fokozódik, a szociális biztosítékok csökkennek, és egyre többen élnek a szegénységi küszöb alatt. Ezen emberek nem értik, hogy az EU politikája a szegénység növelését vagy csökkentését célozza meg. A foglalkoztatás ha nem növekszik, akkor ezért nem kell dicsérni az országokat, hanem fokozottabb felügyelet szükséges és nemzeti stratégiák. Ennek érdekében is szociális reformok, és értékelni kell a reformok következményeit. Köszönöm, Alfano asszonyan szó. Az olasz parlamentben 16 olyan embert választottak meg, akik ellen eljárás folyt, és most pedig három ember ellen végleges ítéletet hoztak. Nincs olyan törvény, amely az el, büntetett előéletűek megválasztását tiltan Európában. Mindez a tagállamok ítélőképességére van hagyva. A tiszta parlament a célunk, éppen ezért felhívjuk a bizottságot és a parlamentet, hogy módosítsák azt a jogi aktust, amely a parlamenti képviselők megválasztására vonatkozik, egy olyan módosítással, amely a jelölhetőség feltétele ként jelöli meg a büntetlen előél, előéletet. Az AFKO elnöke Leinen úr az elmúlt ciklusban már foglalkozott ezzel, de Kazini nem folytatta ezt az ügyet, az AFKO nem jár el ebben az ügyben az ő nyilatkozata ellen, ö, szerint. De éppen az európai ö, közösség ö, jelenleg 103-as cikke értelmében Egységes választási eljárásra van szüksége az egész Európai Unióban. Grész asszony a következő hozzászóló. Jó estét kívánok! Fontarabi repülőtere, nagyon fontos polgári repülés szempontjából nagyon-nagyon veszélyes. Ha úgy tetszik, a felszállás és le a felszállás és a leszállás nagyon közel áll a lakott településhez és éppen ezért azt szeretnék elérni, hogy kibővítsék ezt a repülőteret. Ha úgy tetszik, a jelenlegi közlekedés sűrűségét még tovább fogja rontani. A természetvédelmi területek veszélyeztetve vannak, a Ramsa egyezmény hatája alá tartozó területeket érinti ez a terjeszkedés a Bayon San Sebastiannak már van nemzetközi repülőtere, amit alig használnak ki, és egy nagyon is törékeny, érzékeny természeti övezetben található ez. Nem lenne jobb a Biarritzi repülőteret továbbépíteni? Szeretném tudni, hogy az elnök milyen intézkedést szeretne tenni ezen repülőtér kiépítése kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, következő hozzászóló Migászki úr. Köszönöm a gyilkosság ügyét vetném fel. Egy orosz újságíró Kaliningrádi gyilkossága ügyében emelnék szót. Néhány héttel ezelőtt tölték meg, egy nagyon híres blogger is volt, és nem egy egyedi eset ez a gyilkosság, nagyon sok ilyen eset volt. Ez egy aggodalmat keltő jelenség, hiszen ez a véleménynyilvánítás szabadság az újságró szabadsága ellen irányul, így nem dolgozhatnak szabadon, nincs szabadság, nincs demokrácia. Oroszország a fenntartott dialógusunknál ezt szem előtt kell tartani. Az Európai Parlament az év végéig egy szemináriumot fog szervezni az oroszországi kapcsolatok ügyében az AFED szakbizottság részvételével. Valamennyünknek minden szinten orosz partnereinkkel ki kell emelnünk, hogy a véleménynyilvánítás szabadság, az újságírói szakma gyakorlása alapvető szabadságjog. Köszönöm, Huntis úr, szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A következőről szeretnék tájékoztatást adni. A legutóbbi felmérések alapján német vállalás, vállalatokat, mint például a Daimler-t bíróság elé citálták fel, jelentették azért, mert tisztességtelen gyakorlatot követett el. Ez tehát versenypolitikai összefüggésbe hozható, és a Siemens esetében hasonló gyakorlatokat alkalmaztak. Amikor arról volt szó, hogy megrendeléseket szeretek volna biztosítani maguknak, ez pedig egy olyan botrány, amely Görögországot is megrázta a pénzügyi és a gazdasági válság mellett még egy erkölcsi válsággal is szembesülünk. Nem régen a német kormány a határain kívül nem üldözte, nem próbálta büntetőjogilag, nem próbált büntetőjogilag fellépni a korrupcióval szemben. És ez nem felel meg az arányosságnak és az európai adófizetők pénzének elköltésének. Köszönöm. Ma délelőtt a török uh, korvet Biafra uh, megsérült az görög felség vizekben. Nagy nehézségeket okozott mindez. Ma beszéltünk a gazdasági problémákról Görögország vonatkozásában, azonban nem hangzottak el pontos információk. A görög fő probléma azzal függ össze, hogy a szomszédos országunk fenyegeti Görögországot, és rendszeresen megsérti a görög ö, ö, vizek felségjogait, valamint a légteret is. Sajnos nem halljuk, mert nem használja a tisztelt képviselő a mikrofon. Entschuldigung, da ist ein Mikrofonproblem. Volt egy kis mikrofon elnézést, kérem, öné a szó. Elnök asszony, tehát ismertetni kell, hogy Görögország szigorú intézkedéseket fogott, hozott, és az ahhoz vezet, hogy a görög szuverenitási jogokat elnyomják ezáltal. Azt hiszem, hogy a görög közösség toleranciája már a végéhez érkezett. A probléma, ahogy mondtam, lényegében politikai jellegű. Senki től nem akarunk pénzt kérni, hanem az Európai Unió támogatását kérjük, hogy végre elérjük, hogy a piac problémáit meghaladjuk. Sajnos lejárt az idő, most Obermeyer úr kapja meg a szót. Tíz évvel ezelőtt az akkori 14 EU tagállam szankciókat vezetett be országom Ausztria ellen. Hét hónapon keresztül jégkorszak uralkodott, az informális tanácsüléseken nem vehettek részt országok, de nettó befizetőként befizethettük a pénzt. A szankcióknak volt is eredménye, a független jelentés bemutatja, hogy a szabad pált, az FPÖ hatásának semmilyen negatív következménye nem volt. A szankciónak nem volt jogalapja, ezt kell elmondani. Beavatkozás volt az osztrák szuverén jogokba. Azt gondolom, hogy ebb, azt hittem, hogy tanult ebből az Európai Unió. Tiszteletben kell tartani az állami szuverenitást, a tagállamok szuverenitását, a nép szuverenitását. Ez nagyon helyes. Nos, ami a húsvéti béke hangulatát bevezetendő elmondható, remélem, hogy Louis Michel tíz év után talán eljön Ausztriába, és nálunk fogja tölteni szabadságát. Köszönöm szépen! Következő hozzászóló Matthew asszony. Elnök asszony, tegnap Franciaország megemlékezett Jean-Serge Norin egy rendőr eh, emlékének. Őt az ETA megölte márciusban egy Párizs környéki tűzpárbaj kapcsán. 830 ember halálát okozta az ETA. Ez az első alkalom, hogy a terrorista szervezet francia rendőr ellen fordul. Nos, ha úgy tetszik, a szeretnénk, ha együtt működnénk a terrorizmussal szemben, a francia-spanyol együttműködés Szerintem elmondható, hogy példaértékű modellnek tekintető az EU-ban. Franciaország és Spanyolország az első tagállamok voltak, amelyek az Európai Igazságügyi Övezet létrehozásán munkálkodtak, és nagyon hatékony volt. Sajnálatos módon az együttműködés erőfeszítései a bíróságok és a rendőrségek között sajnos nem akadályozta meg ennek a rendőrtisztnek a halálát, az együttműködés megerősítése meg fogja javítani a helyzetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Joe Higgins. Én vagyok, én vagyok. Vagy a másik Higgins úr. Két Higgins úr van asszonyom, mondja az egyik Higgins úr. Joe vagy Jim? Joe Higgins. Jó, akkor ezt tisztáztuk. Elnézést mondja az elnök asszony. Visszatérhetünk az órát, kérem állítsák vissza, jó? Elnök asszony, Valdi Szúza Észak-Olaszországban egy gyors vasútprojektet szeretnének megakadályozni. A francia határtól Torinóig a Valdi Szúza egy gyönyörű völgye, csak pár kilométer széles, és már van egy hatalmas autópálya, és más vasútvonalak is átszelik ezt a völgyet. A kampány bemutatta, hogy nem indokolt ez a továbbépítés a jelenlegi vasúti kapacitásnak 48%-át használják ki, tönkretennék meg, és, és, és szennyeznék a környezetet, és az azbestos és urán nagyon veszélyes koncentrációjához vezethetne ez a projekt. Tehát több tízezer ember aktivizálta magát, és sajnálatos módon a rendőrök megfélemlítették botányos módon az embereket. Kérem a tavot ne finanszírozzuk ezt a projektet, a no táv, a nem a távra kampány mindenképpen elmondható, hogy a vádeszúzai emberek győzelme, a józan parasztész győzelme lenne. A következő hozzászóló Nata úr. Egy percre. Madam President. Tisztelt elnök asszony, egyre inkább angaszt az, ahogy az önkormányzatok az én választókörzetemben, Észak-Nyugat-Angliában eljárnak. Elég, hogyha Köngölton kis városát nézzük, ez egy félig vidéki önkormányzat. A parkolódíjak bevezetése veszélyezteti majd a helyi gazdaságot, és a kis vállalatokat akár a csődbe sodorhatja. Az emberek a brit kormányt hibáztatják, mások pedig az önkormányzatra mutogatnak újjal. De az igazság az, hogy az Európai Unió húzódik meg az egésznek a hátterében. Ugyanis az EU közlekedési politikáján keretében meghatározott keretet követjük. Ez az EU, ami a háttérben áll, de más esetekben mindig máshova mutogatnak, és mintha Brüsszel nem jelene meg a radaron. Köszönöm szépen. Sinclair asszony a következő hozzászóló. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a nyugati Midland környékre és 20%-át tekintik zöld övezetnek. A zöld övezet megóvása megvédte a gyönyörű tájunkat, de az Európai Unió által ösztönözve az Egyesült Királyság kormánya elősegítette lakásépítési projektek támogatását. Nagyon közel lakom ehhez a gyönyörű környékhez, ahol új házakat akarnak építeni, de ugye önöket ez nem érdekli, amióta tagja, tehát soha nem tartották tiszteletben a mi kultúránkat, mielőtt beléptünk volna a közös piacba. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Antonescu a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért kértem szót, hogy kifejtsem, mennyire szükségesnek tartom egy integrált stratégia létrejöttét a nők elleni erőszak problémáinak megoldásához. Többször foglalkoztak már a különböző pártok ennek a kérdésnek a rendezésével azért, mert a családon belüli erőszak túlmutat az ideológiai irányvonalakon, és éppen ezért mindannyian egy igazságos társadalomért küzdünk. A különböző tanulmányok is igazolják ezt, ennek az erőszaknak a jelenlétét, és azt is, hogy a pszichológiai erőszak mindig is megelőzte a testi erőszakot. A spanyol elnökség úgy gondolta, hogy a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem az elnökségi program egyik prioritása és az Európai Ügynökség létrehozása, illetve a jogi lépések megtétele egy nagyon fontos támogatást jelent, hogy fellépjünk ezzel szemben. Pinkevics Ute asszony a következő hozzászóló. Tisztelt elnök asszony! Örvendek annak, hogy az Európai Unió elkötelezte magát a szegénység elleni küzdelemért, és ezt az évet a szegénység elleni küzdelem és a szociális kirekesztés elleni évnek minősítette. Láthatjuk, hogy most kb. 8 millió európai ér, él a szegénységi küszöb alatt és nagyon sok európai, aki rendelkezik állással, még így is küzd a szegénység ellen, és küzd egy méltányos megélhetésért. 17 millió eurót szánt az Európai Unió arra, hogy konkrét fellépéseket hajtson végre ebben az évben. Figyelemfelkeltő szemináriumokat tervez, nyilvános konzultációt, amelynek célja a szegénység elleni küzdelem, a sztereotípiák elleni küzdelem. Ez egy kitűnő kezdeményezés, de biztosítanunk kell, hogy átlátható és hatékony módon kerül sor a források elköltésére, elköltésére, és hogy ez eljut a legkétségbe esettebb polgárokhoz. Egy év nem elegendő ahhoz, hogy felszámoljuk a szegénységet, ezért arra szólítanám fel az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy konkrét lépéseket tegyenek, és hosszú távú kötelezettséget vállaljanak minden szinten, azért, hogy átláthatóan kerüljön sor a források elosztására, hogy megsegítsük a rászorulókat. απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει το σχέδιο για την κατασκευή 1.600 νέων az új lakásépítésekre került sor Kelet-Jeruzsálemben, a cisziordániai telepek is nőnek, a gázövezet pedig tovább izolálódik. Támadások tapasztalatok a palesztin lakosság ellen a katona, az izraeli katonák részéről, és ez megmutatta, hogy Izraelnek milyen ö, tervei vannak a palesztin néppel szemben gyilkos támadásokat indítottak a palesztinok ellen. Izraelt támogatják ennek során az EU-hoz fűződő kapcsolatai, valamint az USA-val és a NATO-val fenntartott kapcsolatai okán. Ez egy olyan támogatás, amely ját éppen az USA mutatott, amikor is az izraeli külügyminiszter az USA-ba látogatott, és azt mondta az amerikaiaknak, hogy Izrael Izrael az USA számára egy nagyon nagy prioritást jelent. Itt az elnök félbeszakította a felszólalót. A következő felszólaló Paska úr. Herr Paska, bitte sehr. Sie haben das Wort. Paska úr, parancsoljon a szó. Nic ostalo na území Maďarska okolo 400 tisíc Slovákov, rovnako ako Maďarov na území Slovenska. Maďarská menšina na Slovensku je dodnes stále rovnako početná. Ugyan annyi magyar maradt szlovák területen, mint szlovák maradt magyar területen. Ugyan ez a szám létezik ma is. Magyarországon a szlovák kisebbség egy tizedére csökkentették le. A szlovák kormány pedig a szlovákiai magyar kisebbséget anyanyelvi oktatással látta el. 400 általános iskola volt. Magyarországon nincs ennyi. Éppen ezért, amikor bírálták a magyar kisebbség helyzetét, a magyar elnök Sólyom úr kritikai magyarok oktatását, hát ő a saját házatáján kellene körülnézen, és ő egyáltalán nem tartja tiszteleben cinikus a magyarországi kisebbségekkel kapcsolatban, a magyarországi, tehát a kis, a szlovákok, a románok, a szerbek igenis tiszteleben tartják a területökön élő kisebbségeket. Magyarországon a szlovákok, illetve a kisebbségeket asszimilálják. Köszönöm szépen. Nikolesz következő. Tisztelt elnök asszony, nagyon szigorú előírásaink vannak az élelmiszerbiztonság tekintetében, és a gyártóknak nagyon sok befektetést kell eszközölniük annak érdekében, hogy eleget tegyenek az ilyen előírásoknak. Ugyanakkor az Európai Unióban fogyasztott csirkehús több mint 30%-a baktériumok által fertőzött, ahogyan azt az illetékes hatóság is bizonyítja. Például a salmonella és egy másik fertőzés is rendkívül gyakori. Minden negyedik tenyésztett csirke esetében ez a fertőzés megfigyelhető, és ezen kívül aggasztja a fogyasztókat, úgyhogy két kérdést kell feltennünk ebben a tekintetben. Egyfelől mit tehetünk, hogy garantáljuk az európai polgárok hozzáférését az egészséges és minőségi élelmiszerekhez, másfelől pedig a jelen pillanatban hatályos előírások kellő szigorú, kellően szigorúak-e? Lehet, hogy nem megfelelő intézkedések vannak hatályban. Köszönöm. Tabajdi úr a következő hozzászóló. asszony! a two thousand and seven es uniós borpiaci rendtartást az új tagállamok most hajtják végre. ennek során az európai bizottság jogsértő módon járt el sajnálatos hogy nincs itt senki amikor szabályellenesen szlovákia kérésére a tokaji jelzést mind oltalom alatt álló eredetjelölésként mind pedig oltalom alatt álló földrajzi jelzésként bejegyezte. ez ellentétes az uniós szabályozással mert vagy az egyik kategóriába vagy a másik kategóriába tartozhat ez a bor. e közösségi bauhusz adatbázisban ma már nem szerepel az oltalom alatt álló földrajzi jelzések között a szlovák kérelem a bizottság ezzel megszüntette a jogellenes helyzetet ezt köszönöm de van egy másik jogellenes helyzet mert a szlovák nemzeti törvény amire alapozzák a bejegyzést az nem létezik mert azt már szlovákia hatályon kvül helyezte ezért kérem a bizottságot hogy orvosolja ezt a jogellenes állapotot. köszönöm pani przewodnicząca! europejska służba działań zewnętrznych będzie stanowić korpus dyplomatyczny az európai unió külügyi szolgálata az európai unió diplomáciai testülete lesz aki, amely az eu főképviselőjének tevékenységét támogatja. E szolgálat tevékenysége figyelembe kell, hogy vegye a különböző tagállamok képviseletét is. Minden tagállam képviselve kell, hogy legyen ebben a testületben, kultúrája, tapasztalatai okán, hogy elérjük az együttműködés célját. Mégpedig egyenlő szemben van szükség erre a részvételre. Hogyan fog összeállni ez a külügyi szolgálat? A tanács, illetve a bizottság főigazgatóságáról kerülnek oda tisztviselők, vagy pedig len a tagállamok diplomáciai testületeiből és ezek fogják a diplomáciai testület egyharmadát kitenni. Eltekintve ezen tisztviselőktől szükség van arra, hogy az arányosság elvét alkalmazzuk a tagállamok képviseletét illetően. Mert ez egy olyan elv, amely más körülmények között is alkalmazásra kerül, és itt az elnök beszakította a felszólalót. Te is, Hére úr, következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kereskedelmi világszervezet egy megállapodást kötött a latin-amerikai országokkal, és felvállalt azt a kötelezettséget, hogy a banán importra vonatkozó védővámokat csökkenti. Ez pedig, követ, ez pedig érinti a banán termelőket, főleg Madeira szigetén és a spanyolországi kanáli szigeteken is érezhető ennek a következménye, ugyanis őket a szigetek földrajzi helyzete hátrányosan befolyásolja. És éppen ezért állandó nehézségekkel szembesülnek, ami a szigetek fejlesztését illeti. A Madeirai és Kanári szigeteki banántermelőkre a Genfi egyezmény, a Genfi megállapodás nagyon negatív hatással lesz, ami a banán értékesítését illeti, hiszen itt periférián kívüli térségekről van szó. Csáldész asszony. Elnök asszony, egy év alatt az SR Technics cég bejelentett, hogy a Dublini repülőtéren be fogja szüntetni működését, és munkahelyeket szüntek meg, 2009. októberében az Európai Globalizációs Alaphoz az SR Technics munkatársai alkalmazottai egy kérvény nyújtottak be, de a bizottság visszautasította. Öt hónappal később az ír kormány még mindig nem tudta kitölteni teljes mértékben ezt a bizonyos nyomtatványt. A gazdasági válságot maga váltotta ki az ország maga, mert mint Írország, és az az igazság, hogy egy kérdőívet a miniszter úr asztalán hagyta kitöltetlenül. Ezt elmondhatjuk, hogy az ír államkincstár üres, nem tudom, hogy az ír kormány tehetetlensége minek köszönhető. Jó lenne, hogyha az európai globális, globalizációs alapból kapnánk támogatást. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, következő hozzászóló Komucákos úr. Komucákos? scheint nicht mehr anwesend zu sein. Úgy tűnik nincs jelen, akkor Cazada úr. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, koleżanki, koledzy. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák. Önökhöz fordulok, de különösen Potocsnik biztos úrhoz, hogy szót csak egy olyan kérdésről, amely a Speedway-re vonatkozik. Egy sport ez, amely az EU különböző tagállamaiban elterjedt. Itt a 202 49-es irányelvről van szó, amely a hangszennyezésre vonatkozik. Ezen irányelv alkalmazása bizonyos készülékek alkalmazását teszi szükségessé a motorkerékpárokon, hogy a zajszennyezést csökkentsék. De ez veszélyt jelent a versenyzők számára, akár életveszélyes balesetek is kialakulhatnak ennek következtében. Éppen ezért kérem Potocsnik biztos úrtól, hogy értékelj annak lehetőségét, hogy indítsanak kezdeményezést, és mentesítsék a speedway ezen irányabb hatája alul. Tőkés ura következő hozzászóló. asszony milosevic országában a szerbiai vajdaságban tovább folynak a magyarverések a tetteseket vagy felmentik vagy vádat sem emelnek ellenük. a vajdaságban évtizedekkel ezelőtt mintegy négyszázezer magyar élt és a lakosság egyharmad részét tették ki. a kényszerű elvándorlás és a masszv többségi beteleptés miatt számuk azóta kétszázkilencvenezerre számarányuk pedig thirteen ra csökkent a kisebbségek tömeges megveretésének módszerét a hrhedt szerb titkosszolgálat az udba vetette be különösképpen az albánok ellen. ennek a spontán hagyománya folytatódik a jelenben a magyarokkal szemben. tisztelt elnök asszony az európai parlament határozottan lépjen fel a délvidéki magyarellenes terrorizmus leálltása érdekében. szerbia eu csatlakozásának képezze előfeltételét a világháború utáni tömeggyilkosságok

nők még mindig nincsenek számban képviselve a kutatás területén. Európában a professzorok pusztán 18%-a nő, és a kutatók között csak 27%-os az arányuk vezetői posztokon pedig a nagy tudományos intézetekben 7% a nők aránya Lengyelországban, és ez egyáltalán nem közelíti meg az EU-s átlagot. Éppen ezért nagyon fontos, hogy Lengyelországban most van egy új projekt, amelynek célja a nők fokozottabb jelenlétét biztosítani a kutatásban. Továbbá diszkrimináció ellenes intézkedések is rendkívül fontosak, hogy gondoskodjunk arról, hogy a nők esélyegyenlőségben részesülnek. Arra kérném a bizottságot, hogy az ilyen szervezeteket, amelyek ilyenfajta kezdeményezéseket támogatnak, ezeket segítsük, hiszen itt egy olyan esetről van szó, amikor is a polgárok az EU-hoz fordulnak, és éppen ezért biztatást kell, hogy kapjanak. Jim Higgins a következő hozzászóló. Nos, mint említettem, nagyon örültem annak, hogy azt hallottam, hogy a bizottság felülvizsgálja azt az irányelvet, amely az Európai Unióról szól, de nem örülünk ennek azért, mert ez bizonyos gyenge pontokat emel ki. Nincs védelem ebben az irányelvben az olyan emberek számára, akik földet vásárolnak, vagy az Európai Unión kívül utaznak. Az irányelvnek ez egyik gyenge pontja, és nagyon örülök annak, hogy elmondhatom. Örülök annak, hogy elmondhatom, hogy az előző biztos nagyon örült annak, hogy lesz ez az új irányás. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Utolsó hozzászóló, Paskó úr. 20 évvel ezelőtt a románok a szabadságért haltak meg, az oktatásért is. Szigorú politikai ellenőrzésnek voltak alávetve. Az áldozat vállalásoknak köszönhetően az egyetemeken is szabadság jelent meg, amit azóta is élveznek. Éppen ezért szomorúan ironikus lenne, hogyha a jelenlegi román minisztérium célja, hogy gyorsan keresztül vigye az új jogszabályozást, amely gyakorlatilag felszámolja ezt a szabadságot és ismét politizálná a rendszert, sikeres lenne. Például a tervezetben az igazgatókat a minisztereknek kellene megerősíteniük, tehát itt politikai kinevezésekre lenne szó, és az egyetemeknek más politikai kritériumokat kellene követniük, és akár be is zárhatják őket, és elkobozhatják javaikat. Professzorként és képviselőként kötelességemnek tartom, hogy itt ebben a házban kifejtsem egy, ezt a gyakorlatot, ezt a törekvést, amely egyértelműen ellentmond a Lisszaboni szerződésnek, és ezt nem tolerálhatjuk egyetlen tagállamban sem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel pedig ezt a napirendi pontot, az egyperces felszólalásokat lezárjuk. Köszönöm a megértésüket, és köszönöm azt is, hogy ilyen fegyelmezetten tudtuk biztosítani ezen napirendi pont